szakbizottságnak továbbítjuk ezt a kérést. Ora le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla relazione 2012. A tanács nyilatkozata következik az Albán által elért, Albánia által elért eredményekről 2012-ben. A szót megadom a tanácsnak, a nevében, a tanács nevében Kozákó külügyminiszter asszony beszél. President, uh, honorable member. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek ebben a vitában. Albánia nagyon fontos ország a térségben, széles körben működünk velük együtt. Kapcsolataink egyre nagyobb jelentőséget kapnak, és ezt jól mutat, ez mindez jól mutatja, hogy Albániának egyre lényegesebb szerep jut a térségben. Vannak itt bizonyos regionális kezdeményezések, mint a regionális együttműködési tanács, és így tovább. Ezen túl menően Albánia elnökölte az Európa Tanács miniszteri üléseit 2012-ben. Köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek a hozzájárulásáért a vitához különösen Nikolas Huntis jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben egyetért a parlament és a tanács. tegnap este fogadtak el állásfoglalásokat, ebben üdvözölte a tanács az albán előrelépést, hogy megfeleljenek a 12 kulcs célnak, amelyeket a bizottsági vélemény tartalmazott ugye 2010-ből. A kormányzat és az ellenzék közötti párbeszéd nagymértékben javult, lehetőséget biztosít erre az esetleges tagságra. Négy kulcsprioritásnak megfelel Arbá- Albánia, és még kettő másik felé jól halad. Mindez a parlament működésére vonatkozik, a választási rendszer reformjára és a közigazgatási reformra. Sikerült előrelépni más területeken is, amelyek szintén prioritást élveznek, például a mentességek visszavonása, illetve a bűnözésbe származó jövedelmek eh, lefoglalása. A tanács eh, tudomásul veszi az ajánlásokat, eh, és arra ösztönzi az országot, hogy további fontos intézkedéseket tegyen az igazságügyi és a közigazgatási reform területén, vizsgálja felül a parlamenti eljárási szabályokat. Itt az a cél, vagy itt az a lehetőség, ugye, hogy tagjelölti státuszt kapjon az ország, e tekintetben a bizottságot arra kértük, hogy mielőbb számoljon be, illetve amint megvan a megfelelő erőlépés, figyelme éve természetesen a további lépéseket a korrupció és a szervezetbűnözés ellen. Vannak más területek, ahol szintén további erőfeszítésekre lehet szükség, jogállamiság területén a az igazságszolgáltatási testület megerősítése, illetve a kisebbségek védelme, ezek mind fontosak ahhoz, hogy az Unió felé közel legyen az ország. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A jövő parlamenti választásokra szeretnék még hivatkozni. Mindannyian tudjuk, hogy az albán választásokat gyakran támadták a választások sikeres lebonyolítása jövő júniusban nagyon lényeges lesz abból a szempontból, hogy minden albán politikai párt elkötelezettségét lássuk a választási reformok irányába. Mindez nagyon fontos lesz az ország demokratikus intézményének működése szempontjából. A politikai párbeszéd és további erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a reform folyamat előre haladjon, és hogy tartjunk létezem. Grazie, ministro. La parola al... Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most pedig Füle biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, képviselő, hölgyek és urak, miniszterasszony. Szeretném megköszönni a parlamentnek és Cortez úrnak azért, hogy elkészítették ezt a jelentést, és az európai perspektíva szempontjából is nagyon lényeges ez, és az európai integrációs folyamat potenciáljának kiteljesítése érdekében, hiszen ez nagyon fontos hajtóerő a politikai együttműködésben az országban. Az ajánlások és az értékelés, amit a bizottság végzett, kiegyensúlyozottan értékeli Albánia előrelépéseit, és hangsúlyozza a reformok végrehajtásának fontosságát minden területen a 12 kulcsfontosságú prioritás alapján, amelyeket 2010-ben határozott meg a bizottság, amikor Albánia az Európai Uniós tagságért folyamodott. 2012-ben a bizottság előrehaladási jelentést adott ki Albániával kapcsolatosan, és ez már új helyzetet tükröz, amely a 2011. novemberi politikai megállapodás végrehajtását tükrözi. A parlament és a politikai erők között született ez a megállapodás, és ez erősebb pártközi együttműködést irányzott elő reformokkal a kulcsfontosságú prioritások mentén. Ezt az előrelépést figyelembe véve a bizottság azt javasolta, hogy jelölt ország státusz kapjon Albánia, igazságügy, közigazgatási reform, illetve parlamenti eljárás eh, szabályok eh, felülvizsgálata. Ezek azok a területek, amelyek még felülvizsgálatra szorulnak. Az európai integrációs folyamatban eh, fontos lenne, ha előrelépne Albánia, de az ország politikai vezetői nem mindig voltak következetesek abban, hogy az Európai Uniós integrációt a politikai napirend első pontjai közé állítsák, és nem voltak mindig készen ára, arra a kompromisszumok sorára, amelyekre szükség van a folyamatban. Még mindig vannak feltételek, amelyek nem teljesülnek, és ezért bátorítanunk kell albán barátainkat, akár kormánypárti vagy ellenzéki barátainkat, hogy jobban összpontosítsanak az európai integrációs folyamatra. Már megemlítettem a legfontosabb rövid távú kihívásokat, de nagyon sok kihívással néz szembe Albánia, különösen a jogállamiság területén. A bizottság megközelítéséhez nagyon szorosan kapcsolódik ez a határozat. A politikai érettség nagyon fontos ebben a tekintetben. Albánia építhet arra, amit már elért az eddigiekben, és megerősítheti, fenntarthatja a következetes politikai párbeszédet, és ez nagyon fontos a reformok tekintetében is. Albániának bizonyítania kell, hogy eredményeket ér el a korrupció elleni harcban, a pénzmosás elleni harcban és a szervezett bűnözés elleni fellépésben. A 2013. júniusi parlamenti választások megfelelő lebonyolítása nagyon fontos mérföldkő lesz. Egyetértünk önnel azzal kapcsolatosan, hogy ezek központi elemei az Európai Uniós integrációs folyamatnak. Erőteljes üzenetre van szükség, biztatni kell Albániát, hogy folytassa konstruktív regionális fellépését, szerepkörét töltse be, ami egyébként kapcsolódik ahhoz, hogy milyen lényeges, hogy egyértelmű üzeneteket közvetítsenek a jó szomszédi viszonyokkal kapcsolatosan. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki támogatta ezt a folyamatot és támogatja, hiszen ez nagyon jelentős Albánia erőfeszítései kapcsán. Köszönöm szépen, nagyon kíváncsian várom a vitát. Köszönöm szépen. Most a politikai frakciók nevében következnek a hozzászólók az SND frakció helyett, mondja az elnök asszony, Nem. Először a Guéval kezdjük, Kuntis úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, a jelentés, amelyet az Európai Parlament az albáni által elért eredményekről szól, meg, és amivel a tanács foglalkozott, és ugye a tanácsban hozzák a döntéseket, nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy a, a külügyi szakbizottság tárgyalása is fontos volt. Az ottani kollégáknak, árnyékelőadóknak egyaránt köszönöm a munkáját, hiszen nagyon sikeres volt a folyamat. Ez a jelentés amely tehát eh, Albánia csatlakozási erőfeszítéseit húzza alá, hangsúlyozza, hogy Albánia Európai Uniós csatlakozása az albán lakosság kívánsága. Ezt tiszteletben kell tartsuk. Ösztönzőket kell teremteni annak érdekében, hogy a demokrácia, jogállamiság, korrupció, és az alapvető munkavállalói jogok betartásával kapcsolatos problémákat megoldják. De ez, csak a, de ez a lakosság kívánsága is kell, hogy legyen, nem csak a hatóságoké. További lépésekre van szükség, és biztosítani kell ezeknek a végrehajtását is. Szeretném azonban jelezni, hogy az albán miniszterelnök az állásoklás elfogadását követően a jószomsági foly- kapcsolatokat megmérgezte ebben a régióban. Az olyan jellegű nacionalista nyilatkozatokat nem szabad a jövőben megengedni, hiszen egyáltalán nem igazolhatóak, sem célja nincsen, sem alapja, és zavarják az igen labilis régiót, a Balkán régiót, ha az európai szervek valóban szigorúbban fognak reagálni, akkor azt pozitívumnak tekinthetjük, hiszen ezzel a jó szomszédi viszonyok albániai szomszédjai között erősíthetők, nem csak Albánia csatlakozása szempontjából, hanem az európai és a régió stabilitása alapján is. Köszönöm. Köszönöm. Most a népárt részéről Kukan úr kap szót. Mi üdvözöljük ezt a jelentést, és köszönjük az előadónak, hogy megírta, valamint Albániának is gratulálni szeretnénk teljesítéséhez, és erre kell most építeni. A bizottság erős, pozitív jelet adott most Albániának a tagjelölt örökségi státuszt megajánlották Albániának, persze bizonyos szigorú feltételek mellett. Ez az albán európai integrációt és a haladást szolgálhatja. Ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen perspektíva. A következő okokból az EU napirendjét az, EU, az albán politikusok nem hátráltathatják, nem avatkozhatnak bele. Az európai feltételek alapján kell Albániának csatlakoznia, ezt a felek el is ismerik. A politikai párbeszéd azonban az EU céljainak elérésére nem lehet szelektív, komoly elvi alapokon kell állnia. Ilyen tekintetben azonban vannak még fenntartásaink az EU Albániával szembeni elvárásait világosan megfogalmazta, tehát egyértelmű, hogy a következő fázisa a folyamatnak csak akkor következhet be, hogyha ez a világos és egyértelmű, szigorú feltételesség teljesül valamennyi feltételünknek megfelel Albánia. De ezzel együtt is Albániának van esélye, hogy a közeljövőben közelebb kerüljön az EU-hoz. Sok jó hírt kapunk az országból, persze sok a kihívás is. A választások kapcsán most Albánia megmutathatja, hogy mennyire is sikerült valóban demokratikussá tenni az ottani eljárásokat, folyamatokat. Köszönöm. Most a szocialista demokrata frakció nevében Rucsek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, biztos úr, a szocialisták és demokraták nevében támogatjuk Albánia jövőbeli csatlakozását az EU-hoz. Ma megvitattuk ezt a éves jelentést. Albánia az utóbbi 12 hónapban komolyan előrelépett, és ezt az együttműködésnek köszönheti az egy az egyes politikai erők között Albánián belül. Enélkül a kormány és ellenzék közötti együttműködés nélkül ez nem lett volna lehetséges, ezért kérem az albán barátainkat, mind a kormányon levőket, mind az ellenzékieket, hogy tartsák fönn az együttműködést, mert enélkül nem is lenne lehetséges a miniszter úr által és biztos által felvetett kérdésekben az előrelépés. Most a választások lesznek lesz a próbakő. Nem igazán az eredménye számít, hanem maga a folyamat, hogy hogyan zajlik le. A legutóbbi választások, országos és regionális választások során sok probléma merült föl. Fontos, hogy most, 2013. júniusában ehhez képest pozitív eredményekről számolhassunk majd be. Végül pedig még egy dolgot szeretnék elmondani, a regionális együttműködés jelentőségét. Mindeddig Albánia nagyon pozitív, konstruktív szerepet játszott a régión belül, Koszovó tekintetében is, illetve a Firom Macedon köztársaság tekintetében is. Hont úr, előadónk is leszögezi, hogy Tiránában újabban hallhatók olyan hangok, amelyek nacionalista felhangokkal rendelkezni. Ezt időben le kéne állítani, ez sem Albániának, sem a régiónak nem tesz jót, hogyha fellángolnak megint a nacionalista érzelmek és retorika, ilyen retorika kezd el uralkodni. Albánia túl fontos számunkra ahhoz, hogy ezt megengedhetné magának. Eddig nagyon konstruktívan viselkedett az ország, és reméljük, hogy ezen az úton megy majd tovább az EU felé vezető úton. Grazie, la parola alla... Köszönöm szépen, most pedig megadom Cornelissen kollégának egy perc 30 másodpercben a zöldek nevében a szót. Köszönöm, elnök asszony. <clears throat> Nos, Albániával kapcsolatban a legnagyobb aggodalmunk a politikai klímával függ össze. Gyakran hiányzik a szándék arra, hogy a különböző nagypártok együttműködjenek egymással. Úgy tűnt az elmúlt évben, hogy a helyzet javult, és a parlament is jól működött, de most már nem vagyok biztos benne, hogy ezt megismételhetem. <clears throat> Novemberben három jogszabályt nem fogadtak el a parlamentben, egy teljesen a témával összenemfüggő hatalmi harcokat okan fogva. Miért? Berisa miniszterelnök azt ragaszkodik hozzá, hogy minden nemzetisége albán, albán útlevelet kapjon, pontosan tudja, hogy ez mit okozna a régióban. Túl hosszú ideje volt már politikus ahhoz, hogy ne tudná, hogy milyen szeletvet és vihart arat majd ezzel. A múlt héten mondtak le egy látogatást, én már becsomagoltam egy a koalícióval és az ellenzékkel való párbeszédnek már előre örültem, de ők lemondták a látogatást. Mindezt azelőtt, hogy egy nagyon fontos tanácsülésre is sor került. Voltak éppen itt erőfeszítéseket tettek azért, hogy tönkretegyék Albánia tagjelölti esélyeit. Úgy gondolom, hogy a jövő évi öm, választási kampány már most öm, elkezdődött Albániában, és fittyet hánynak az európai tervekre. Nagyon szívesen megadnám a tagjelölti státust Albániának, az albánoknak, de attól félek, hogy a politikusaik ismét a belső hatalmi harcok útvesztőjében vesznek el, és egész egyszerűen ismét világossá kell tenni a prioritásaikat. Berisa úr, Ráma úr, kérem szépen a népük választóik nevében. Fogjanak össze, köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen. Most pedig megadom a többi jelentéstevőnek a szót. Először Jannak, a kollégának 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, állnak asszony. Teljesen világos, hogy az Albánia által hozott erőfeszítéseket támogatni akarjuk, melynek célja, hogy tagjává váljon az Európai Uniónak. Huntis kollégának gratulálni szeretnék a nagyon koncentrált jelentéshez, és úgy gondolom, hogy Albánia nem kaphatja meg a tagjelölti státust, hiszen a 12 előfeltételt nem teljesíti, amelyet Albánia számára fektettünk le, fektettek le, és amelyek biztosítanak az európai jövőt. Ugyanakkor ez talán ösztökélheti az albán politikai erőket annak érdekében, hogy jobban megértsék egymást, és különböző kérdéseket tisztázzanak. Például a szervezett bűnözés, vagy a pénzmosás, vagy pedig a igazságszolgáltatáson belüli korrupció területén. Az emberi jogok is igen aggályosak, és <clears throat> a tulajdonjogot is rendezni kell, hiszen nyitott tulajdonjogi kérdések vannak még Albániában. Nos, amikor Berisa miniszterelnök az Albán állam megalakításának száz éves évfordulóját ünnepelte meg, öt olyan országot nevezett meg, ahol albán kisebbségek találhatóak. Ma pedig hátat fordított ennek a kijelentésének, és ezzel rosszabbította a helyzetet. Persze, gazdasági migr- migr- migránsok vannak más országokban, de hát semmiképpen nem lehet ezeket a gazdasági migránsokat kisebbségnek tekinteni egy más országban. És el kell magyarázni az albánoknak, hogy az intolerancia és az irredentizmus nem az Európa vezet, Európába vezető utat kövezik ki. Pontosan tudta egyébként Berisa, hogy a tanács elutasítja a tagjelölti kérelmet, ugyanakkor <clears throat> azt is látni kell, hogy nem a külső nyomás miatt, hanem a belső problémák miatt veszti el az ügyet Albánia. Köszönöm, Kirillov képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek eh, a kitűnő jelentést, gratulálni szeretnék ehhez. Kitűnően megfogalmazzák eh, ebben a jelentésben Albánia problémáit, illetve előrehaladását. Azt hiszem, hogy Albánia rendelkezik azzal a potenciállal, hogy az európai integráció nehézségeit meghaladja. Ugyanakkor a nacionalista retorikával kapcsolatos aggájaimat is szóvá szeretném tenni. Ez egy olyan ag- retorika, amely az ország száz éves fennállásának ünnepség sorozata során terjedt el. A miniszterelnök az ünnepi alkalmakkor Skopje és Podgorica között fekvő területekről beszélt, mintha ezek Albániához tartoznának. Nos, az ilyen kijelentések, az ilyen kijelentések fokozzák az etnikai feszültségeket. Ezt jól láthattuk a szkopjai helyzetben is. Világos üzenetet kell küldenünk Albáni, az albán politikai elit számára, jelesül, hogy elfogadhatatlan az ilyen nemzeti és nacionalista retorika. Köszönöm szépen, most pedig megadom Posselt kollégának egy perc 30 másodpercben a szót. Elnök asszony, Albánia Európa egyik legősibb, az albánok Európa egyik legősibb nemzete. És amikor 1888-ban a berlini kongresszuson a balkáni helyzetet újra rendezték, fittyet hánytak Albániára. Ez volt, illetve az albánokra, ez volt az egyetlen balkáni nép, amely nem kapott államiséget. 1912-ben pedig önkényes határokat húztak meg a nagyhatalmak érdekeit figyelembe véve, mészárlások történtek Koszovóban, Leo Freundlich írta le ezt egy szociáldemokrata politikus a könyvében. Ez a genocidium, ez a népírtás hihetetlen volt, amelyet egyébként a Carnegie Alapítvány is megvizsgálta, a király szerb hadsereg hajtatta ezt, ezt, ezt végre hogy az ország száz éves fennállása kapcsán ilyen beszédeket tartottak, érthető, hanem is nagyon okos, de mi is azt mondjuk Albán barátainknak, hogy a mai Európában a határok nem módosíthatók, nem határmódosítást akarunk, hanem garantált határokat akarunk, de átjárhatóba szeretnénk tenni a határokat. Ehhez viszont nekünk is meg kell tenniük, amit meg kell tenniük, és persze, hogy nem olyan okos, amit mondtak, de hogyha a koszovároknak továbbra is megakadályozzuk, hogy vízummentesen utazzanak Európába, hogyha az albánoknak Szerbiában nem adjuk meg az alapvető kisebbségi jogokat, akkor nem kell, hogy csodálkozunk azon, hogy negatív fordulatot vesznek az események. Minden nemzet és nép csak egy bizonyos pontig hajlandó elnyomatni magát. Persze, kritizálhatjuk az albánokat, de másokat is bíráljunk. Szerbia alkotmányában az szerepel, hogy Koszovóval szemben területi igényeket jelenít meg, miközben Szerbia tagjelölti státusra rendelkezik. Európai kilátást, kitekintést kell adni Albániának, ugyanakkor mindenki számára ugyanolyan értékben kell megvédeni a kisebbségeket. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig 200 kollega kért szót a kecsdiájas spontán felszólalások keretében. A néppárti állásfoglalásban, a parlamenti állásfoglalásban figyelembe veszik azokat a kritériumokat, amelyek alapján értékelik Európa csatlakozását az EU-hoz, a kopenhágai napirendet, a 2020-as célokat, de ez kapitalista kísérlet arra, hogy lerohanják Albániát, és ki zsákmányolják a nép erőforrásait. A represszív rezsim a munkavállalók mozgalmát megpróbálja elnyomni. A középosztályok a térségben el akarják nyomni a munkásokat. Mi ami minket illet, az a véleményünk, hogy a munkavállalókat kizsákmányolják az EU-ban, és az EU-ban erőmonopóliumok működnek. Nekünk együtt kell működni az emberekkel a közös érdekek alapján. Köszönöm. Füle biztos úr kap szót, nem? Pillanat. Biztos úr, kék kártyát mutatott fel valaki. Rendben, tessék, Possa úr. Én nyilván támogatom Albánia csatlakozását az EU-hoz, és Kosszászlódat ezért arra kérem, hogy a tagjelölt státuszt kapja meg minél hamarabb. Tuszasz urat szeretném kérdezni arról, hogy nem az albánoknak maguknak kéne eldönteni, hogy akarnak-e az EU-hoz csatlakozni, vagy sem, vagy ez a görög kommunisták döntésétől függ. Természetesen az albán nép dönti el, hogy mit válasz, de politikai pártokként mi felelősek vagyunk azért, hogy kifejtsük véleményünket, álláspontunkat Albániának és a többi országnak. Éppen ezért foglaltunk állást annak idején Görögország csatlakozása ellen az EU-ba, és ezért úgy gondoljuk, hogy Albániának sem szabad csatlakoznia. Köszönöm, most pedig a biztos úr kap szót. Önök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon hálás vagyok ezért az alkalomért, hogy ma önökkel véleménycserét folytathatok, Albánia EU perspektívájáról. Meggyőződésem, hogy ez a szállásfoglalás, amire utaltak, a megfelelő üzenetet küldte Albániában. Egyrészt elismerte az eddig végzett kemény munkát, másrészt pedig bátorította az összes politikai pártot, az összes érdekelt felett a téren, hogy továbbra is vállaljanak kötelezettséget, vagy kötelezik el magukat az EU csatlakozás mellett. Mi szeretnénk a kapcsolatokat erősíteni, és eh, ahogy ezt már eh, elmondtuk, továbbra is eh, ajánljuk a jelölt ország státuszt Albánia számára, de Albániának teljesítenie kell a szükséges előrehaladást el kell érni, és a jogállamiság területén is eredményeket kell elérni. Reméljük, hogy erőteljes, hiteles politikának leszünk tanúi, a jogállamiságnak, az albán állampolgárok javára, a bővítésbe résztvevő országok és az EU javára. Köszönöm. Köszönöm a biztos úrnak, most pedig Kozakú miniszter asszonynak adom meg a szót. Tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt képviselők, biztos úr, az EU integráció csak jelentős erőfeszítések eredménye lehet nemzeti szinten és kollektív elkötelezettség alapján történhet. Albániának először is stabil, konstruktív politikai párbeszédet kell folytatnia. Albán, az albániai állampolgároknak magas szinten kell támogatniuk az európai integrációt, és ez jelentős alap, amelyre a politikai vezetők közös platformot alakíthatnak ki az ország érdekében. Befejezésként szeretném kiemelni azt, hogy milyen jelentős előrehaladást ért el a múlt évben Albánia. Politikai akaratáról tett tanúbizonyságot és konkrét eredményeket ért el az igen szükséges reformok bevezetésével. Biztos vagyok abban, hogy a magas szintű kötelezettségvállalás folytatódik, és további pozitív fejlemények tanúi lehetünk 2013 folyamán is. Köszönöm, elnök asszony! Mi is köszönjük, miniszterasszony. Most akkor még egy állásfoglalási tervezetet kéne elfogadnunk, de ezt majd holnap 12 órakor tesszük meg. Ezzel ezt a témát lezártuk.